Abstentions. Elnőrizzük ezt. A szavazást eh, megnyitom. The vote is closed. It's been rejected 24. 24-25 arányban elfogadtuk. 31-es módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Adopted. Part 2 in favor. Against. Ellene. Elutasítva. 32-es. Mellette ezt elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk kettes kompromisszum mellette el ne tartózkodik, elfogadtuk. 40 in favor, Against abstentions adopted. It's closed. Rejected. Elutasítva 23-24-ig, 24 szóval arányban. 43 mellettelen tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56. Két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 56 második részét, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Négy elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellett nem tartózkodik. Elfogadtuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 65-ös mm, két részben első rész mellette el elfogadtuk, második rész mellette el elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67-es mellette nem tartózkodik, elfogadtuk, 68-es mellette tartózkodik, elfogadtuk, a 69 fogyott a kettes módosító mellette tartózkodik ellene elutasítva, hármas mellette ellen tartózkodik elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodik elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodik elutasítva, hat mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a hatos módosítót, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 um, 22-24 arányban. Ötös kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 11-es módosítót. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik. A 12-esről újra szavazunk elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 16 mellette tartózkodik, elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor rátérünk az elektronikus szavazásra, a jelentéstervezetről módosítva a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 45 igen, nulla nemmel és három tartózkodással. Gratulálunk Charles. És most akkor rátérünk a 13-as napirendi pontunkra. Ez egy beszámoló lesz az APET bizottság moldovai látogatásáról, illetve ukrajnai látogatásáról. Időben vagyunk, ugye? Oh, wouldn't I Guten Um. So, half past nine. Eh, fél tíz van. Úgyhogy rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Ez egy beszámoló az AFET moldovai és ukrajnai látogatásáról, amely április másodikán és hatodikán volt. Én voltam az AFET delegáció vezetője a japán és dél-koreai látogatásunknak, és hat képviselő vesz ebben részt. A Költségvetési Szakbizottság, illetve a parlamentközi delegációtak is részt vettek ezen a moldovai látogatáson az elnökök értekezletének döntésének megfelelően. Most letöröm a szót kolléganőmnek. Köszönöm szépen, hogy beszámolhatok a szakbizottságnak a moldovai ukrajnai látogatásunkról. A látogatás célja az az volt, hogy ezzel segítsük az APET munkáját, illetve a társulási szerződésről szóló jelentés létrehozását, illetve a makropénzügyi támogatás nyújtására szóló jelentésünk um, és témája volt ennek a látogatásnak. Felmértük uh, a választások előtti komplex uh, politikai helyzetet. Hogy ön is elmondta, elnök úr, hat FED uh, képviselő volt itt, Michael Gáler, mint jelentéstevő, Dorofron Zulika úr, Scholz úr, illetve ott volt az Európai Parlament, EU-Ukrajna parlament közi bizottság képviselője Rosszatti úr és a Költségvetési Szabizottságból, illetve a parlament közi bizottság képviselői is csatlakoztak hozzánk. Nagyon intenzív volt a találkozó, két sajtótájékoztató is volt, két helyszíni látogatás is volt, négy nap alatt mind Ukrajnában, amikor Moldovában találkoztunk a miniszterelnökökkel, a parlament elnökével, a külügyi bizottságok elnökével, az ellenzéki, illetve a um, kormánypártok képviselőivel, és az európai um, cégek képviselőivel, az EU és tagállami nagykövetekkel, illetve nemzetközi szervezetek képviselőivel is találkoztunk. Moldovában az elnök um, mellett megvizsgáltuk az EU által finanszírozott projekteket is, a nesztelentori területeken is. Kiemeltük a sajtótájékoztatókon a fő céljainkat a látogatás során. Moldova esetében támogattuk azt, hogy végrehajtsák a társulási szerződést, és támogattuk azt, hogy legyen előlépés a demokrácia, a jogállamiság, illetve az emberi jogok megvédése tekintetében. Nagyon sok vita a korrupció leküzdésére irányult, illetve arra, hogy eredményt kell felmutatni a bankcsőd vizsgálatokkal kapcsolatban. Nagyon fontos az igazságszolgáltatás reformja. Úgy gondolom, hogy Ostraviecsúsz úr majd tájékoztatja önöket részletesen erről. A választásokról is beszéltünk, hiszen közelegnek a májusi helyi választások, és elmondhatom azt is, hogy nagyon sok panasz érkezett hozzánk az új választási törvény miatt, a médiához való hozzáférés miatt, illetve az ellenzéki képviselők zaklatása miatt. Aggódunk amiatt, hogy eh, hogyan fognak lezajlani a választások. Azt ajánlom, hogy az Európai Parlament egy eh, megfigyelői missziót küldjön eh, Ukrajnába, és végezetül Moldovában koncentráltunk a parlament munkájára. Arra kértük a kollégáinkat, hogy fogadják el az új audiovizuális törvényt is. Úgy gondolom, hogy ez már a múlt pénteken első olvasatban megtörtént, és támogattuk azt, hogy legyenek új eljárási szabályzatok, és eh, ezáltal is növeljék a, a bizalmat, eh, a, az emberek bizalmát. Ukrajnában támogatjuk a társadalmi szerződést, illetve azt, hogy itt is erőlépés legyen a demokrácia és a jogállamiság tekintetében. Méltattuk a reformokat is, amelyeket végrehajtottak az orosz agresszió ellenére. Elmondtuk, hogy ez nem egy befagyott konfliktus, és nem szabad, hogy ez egy elfelejtett konfliktus legyen. Ahogy Moldovában is megtettük, fókuszáltunk főként arra, hogy fel kell lépni a korrupció ellen. Ebben a tekintetben létrehoztuk létre, létrehozták a magas szintű korrupciálenes bíróságot a Velencei Bizottság ajánlására megfelelően, és ez nagyon fontos. Májusban, illetve júniusban, annak ellenére, hogy ezt ellenezték felépesre töltöttek, megfogalmaztuk a gályáinkat azzal kapcsolatban is, hogy ezek a témák egyetemen kapcsolódnak a makrofinanszírozási támogatáshoz, az, amit az EU Ukrajnának kíván biztosítani. És Gáller úr majd az előadó részletesebben fog erről tájékoztatást adni a szakbizottságnak. Végül pedig a választási törvényel is foglalkoztunk. A Velencei Bizottság is többször ajánlotta, hogy harmonizálni kell a választásokra vonatkozó szabályokat, és legalább egy évvel a választások előtt. A tervezet már a parlament elé került, és ez valószínűleg jó megoldást fog jelenteni. Ennyiben szeretem volna általánosságban összefoglalni a látogatásunkat, és végül szeretnék a külügyi szolgálatnak köszönetet mondani, és különösen a két EU nagykövetnek is kiváló támogatást biztosítottak ők maguk és a csapatuk a delegáció számára az előkészítésben, a látogatás alatt is, és nagyon jó politikai tanácsokat is kaptunk tőlük. És szeretnék összetett mondani az AFET tehát támogató dolgozók munkájáért is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, a képviselő. Kérdezem, hogy más delegáció résztvevő is szeretne hozzászólni ehhez a témához. Mihály Gállernek adom meg a szót. Itt van isten. A, először Moldovában voltunk, ha az időrendi sorrendet kívánnánk követni. Jó, akkor Moldovával kapcsolatban szeretne valaki hozzászólni? Elnök úr, köszönöm szépen hogy most újra szót kapok. Igen, tehát letelt a felfüggesztésem. Kiváló látogatást tettünk Moldovába, nagyon sok sűrű programunk volt, és Andrekéne kollégának szeretnék köszönetet mondani, illetve a költségvetési szakbizottságból Maresán úr is nagyon sokat dolgozott ezen a munkán. Nagyon sok találkozónk volt állami alkalmazottakkal, nem kormányszervezetekkel, politikusokkal, és őszintén megmondom, hogy van egy bizonyos ellentmondás, vagy legalábbis egyet nem ért és egyetértés hiánya a módovaiakkal, de teljesen őszintén meg tudtuk beszélni ezeket a témákat. A programunkat két részre vált, um, osztanám, tehát gazdasági, kereskedelmi, gazdasági partnerségi kapcsolatok, és a másik oldalon a az igazságszolgáltatási, politikai, jogállamisági kérdések. Gazdasági szempontból úgy tűnik, hogy jobb a helyzet, fokozódik a kereskedelem, és az EU részéről is nagy az érdekeltség, a gazdasági fejlődés tekintetében Moldovában a gazdasági reformokat tovább folytatják, különösen a befektetési lehetőségeket és a befektetési környezetet napról napra javítják. A politikai oldalról, illetve jogalkotási igazságszolgáltatási szempontból erős a vita, így fogalmaznék, talán ez a legjobb szó erre, tehát folyik a vita, hiszen nem igazán felel meg nekünk az elfogadott választási törvény, ami Moldovában az ősz végén sorra kerül választásnál már alkalmazásra fog kerül. Nem látunk pozitív előrelépést Moldovában. És nem igazán látjuk a lehetőséget, hogy a választási törvényt módosítani lehessen még a választások előtt. Egy nyílt vitát folytattunk erről a témáról a legmagasabb szintű vezetőkkel, és úgy láttuk, hogy ők nem értenek, egyáltalán nem értenek egyet azzal, hogy módosítani kellene a választási törvényt. Igazságszolgáltatás területén a bíróságokon a személyzeti hiány van, felkészült ö, ö, bírókat, jogászokat kell keresni. Az intézmények, amint lehet, el kell, kezdjenek működni. Végül pedig a bankcsalásokra vonatkozó nyomozás, kivizsgálás, ez egy nagyon fontos téma Moldova számára elsősorban, de hát a hitelezők számára és a, általában az intézmények számára, ez, számára nagyon fontos ez a kérdés a felelőseket felelősségre kell vonni. Szeretnék egy plusz megjegyzéssel élni. Még mindig van egy geopolitikai kérdés, egy erős geopolitikai aspektus az országban, még a legmagasabb szintű vezetők esetén is. Ezt nem igazán tudom racionális módon megmagyarázni. A politikai pártoknak, a politikusoknak kell dönteniük Moldovában de nem szabad úgy tenni, mintha ezt nem látnánk, ezért szorosan nyomva kell, hogy kövessük, kövessük az általuk lefolytatott vitákat. A látogatás nagyon hasznos anyagokkal gazdagította a Moldováról készítendő állásfoglalásunkat is. És elnök úr, szeretnék köszöntet mondani a levérél, amit az EKS-hez elküldött és a bizottsághoz, hogy a legfrissebb információkat osszák meg velünk. Biztos vagyok abban, hogy így hatékonyan tudunk majd dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valaki még hozzászólni a moldovai látogatás témájához? Krisztián Préda. Nem volt a delegációban. Nem. Nem voltam a delegációban, de azért ezt azért szeretnék hozzászólni a témához, mert a delegáció indulása előtt már úgy láttam, hogy a néppárti frakció is egyetért azzal, hogy legyen állásfoglalás, illetve kerüljön szavazásra az a állásfoglalás, amit szeptemberre készítünk. Pontosan annak alapján, amit majd a misszió lát Moldáviában. De nagy meglepetésemre a múlt héten próbálom azt a kifejezést használni, amit a előadó is. Úgy döntöttünk, hogy szemet hunyunk. Tehát a mi frakciónkon, a néppárti frakción kívül az összes többi frakció elutasítja azt, hogy legyen egy parlamenti állásfoglalás a moldáviai helyzetről. és mindez a látogatás alapján. Tehát én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 2017. szeptemberben az állásfoglalással kapcsolatos döntés már megszül, megszületett, úgyhogy ez egy nagyon rossz politikai lépés, hogyha ugye most a múlt héten elutasítják az állásfoglalás készítését. Rossz számítást végeztek, mert Európa barát koalíciót vártak Kisinyabban, de ez már régóta nem létezik, hiszen Kisinalban van egy demokratikus párt, és ennek még mindig többsége van, mert egyértelműen megvették a kommunista parlamenti képviselőket. Ez a, egy oligarchál az ország én és egyértelműen megvásárolták ezeket a kommunista képviselőket. Tehát ugyanakkor előadónak is mondom, hogy szemet akarunk hújni ezelőtt, és én szeretném erre felhívni a figyelmet. Továbbá elmondanám, hogy a mi stratégiánknak az eredménye borzasztó lesz, majd a NATO-ban is látni fogjuk, hogy ezt régóta éreztük, hogy nagy győzelem lesz. Ez a szocialistáknak lesz a nagy győzelme, mert a kommunisták az oligarchákkal vannak, a szocialisták pedig Moszkvában. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezelőtt szemet hújnak. Mulțumesc, Christian.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 szokták emlegetni Orbán Viktort, mint aki a nacionalizmust terjeszti, és a populizmust, és elmarasztalják, de Ukrajna esetében, Ukrajna esetében véleményem szerint elsiklunk a nacionalizmus felett kérdezem a delegáció tagjait, Andrikénia elnök asszonyt, hogy, hogy felvetődött-e a tanügyi törvény kérdése, és az a diszkrimináció, amit eh, a kisebbségi nyelvekkel szemben alkalmaznak Ukrajnában. Itt eh, következeteseknek kellene lennünk, mert az egész, eh, én például magyarként elmondhatom, hogy az egész magyar nyelvű kisebbségi oktatás került veszélybe, ami a magyar közösség túlélését veszélyezteti. Tehát mi a, mit, erről esett -e szó, ez, erről a kérdésről Ukrajnában? Okay, thank you. László Turkish and Michael Gala would like to reply immediately. Köszönöm szépen. Michael Gáler válaszol. Azt hallhattuk, hogy a végrehajtás során teljes mértékben figyelembe veszik a Velencei Bizottság ajánlását, és a múlt héten is a parlamenti közgyűlés bizottsága és a megfogalmazás, amit eh, hallhattunk, az az volt, hogy teljes mértékben végrehajtják mindezt. Ami pedig eh, az ütemtervet illeti, már ezt elhalasztották a továbbiakban a jövőre nézve, tehát jelenleg nincsen érv amellett, hogy amit majd végrehajtanának, az ellentétes lenne a Velencei Bizottság ajánlásával, vagy azzal a hatállyal, amelyel a, vagy ahogy azt az Európa Tanács is használja, ezt el kell ismerni, mindenhol el kell ezt ismerni, és a párbeszédet folytatni kell minden érdekelt tagállam között, és hogyha folyik ez a párbeszéd, akkor szerintem a valóság nem fog sokban különbözni attól, ami jelenleg is létezik. Thank you. Köszönöm szépen, van akinek más megjegyzése ezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor köszönöm szépen eh, ezt a beszámolót. Akkor többé-kevésbé azonnal rá is térhettünk a 14-es napirani pontunkra, amely egy beszámoló lesz az AFET dél-koreai és japáni látogatásáról. Ez is április 2-a és 6-a között volt. Ez a látogatás, tehát ahogy mondtam, másodika, április 2-a és 6-a között zajlott. Én vezettem ezt a delegációt, nyolcan voltunk ott, Elmá Brok és Dubravka Suica volt az EPP-től, az SND-től, Joan Pasku és Gil kolléga, az ECR részéről Csárnecki úr, az Aldatel Umas Pájt, és Buchner kollega volt még jelen. Szerettük volna megmutatni a támogatásunkat, és megmutatni azt, hogy stratégiai partnere vagyunk Dél-Koreának és Japánnak. Nagyon szoros partnereink ebben a régióban, és két nagyon erős demokráciát jelentenek a régióban. Ez a találkozó időszerű volt, hiszen az EU-Japán eh, partnerségi megállapodás a következő EU-Japán csúcs találkozón körül aláírásra, amely remélhetőleg itt Brüsszelben lesz majd júliusban. Ezután reméljük, hogy a tanács megerősíti ezt eh, a megállapodást a parlament jóváhagyásával, és az AFET-nak kell majd egy jóváhagyási tervezetet létrehozni, és most a plenárison fogjuk ezt még ebben a ciklusban elfogadni. És Alois Péter lett az illetékes a japán delegáció részéről. Nagyon fontos volt az számunkra, hogy az illegális atom tesztelésről is beszéljünk, amit Észak-Korea végez és megvizsgáltuk azt, hogy az EU hogyan járulhatna hozzá a béke kialakításához a koreai félszigeten. A delegáció során támogattuk a magas szintű mm, béke párbeszédet, a, legmagasabb, a, ami leg, legújabb fejlemény, és a béketegyalások során azt láthattuk, hogy az EU-ra kevésbé várnak úgy, mint közvetítőre, nem úgy néznek ránk, mint akik a krízis csúcsán segített, és számos tagállamnak van még Pejánkban nagykövetsége, és egyfajta közvetítő szerepet játszottunk így. Az a benyomásom, hogy az EU felkínálhatna EU vagy EU tagállami helyszíneket a találkozókra, de továbbra is folytatnunk kell azt a fajta politikát, amit eddig folytattunk, addig, amíg nem látunk konkrét eredményeket a nukleáris leszerelés tekintetében. Másrésztről az, hogy esetlegesen pozitív lesz a kimenetel, ennek fényében támogatnunk kell egy esetleges béke megállapodást. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon jól szervezett volt az út. A Tokió és Szőli delegációknak is szeretnék köszönetet mondani, hogy vendégül láttak bennünket, és a titkárságunknak is köszönetet mondok a jó szervezését. Ki kíván szólni? Dubravka az első, aki jelentkezett. Igen, köszönöm szépen, David. Ahogy te is elmondtad, minden jól meg volt szervezve és ami a legfontosabb volt szerintem, az az, hogy igazán időszerű volt ez a találkozó, mert lesz majd egy csúcs találkozó itt Brüsszelben, de ez a félsziget szempontjából is fontos időszak, hiszen alakulnak a dolgok, de óvatosnak kell lennünk, főként a szankciókkal, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mi lesz majd ezután, hiszen találkozik a két Korea vezetője, majd Kim és Trump is találkoznak, tehát meglátjuk, hogy mi fog történni, tehát optimisták lehetünk, de az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a tartós békéhez. Ennyihez szerettem volna elmondani. Szerintem nagyon jó volt ez a látogatás. Láthattuk azt, hogy mi történik tényleg a helyszínen, találkoztunk Japánban a külügyminiszterrel, a parlament elnökével Dél-Koreában. Számomra ez a látogatás nagyon hasznos volt, és várom a további fejleményeket, különösképpen az egész régióban, de különösképpen a koreai félszigeten. Köszönöm szépen, Dubravka, ezt a megjegyzést. A következő hozzászóló Ulmas Pájét. Köszönöm szépen, három hosszú mondatot szeretnék mondani. Először is eh, Európa, de az egész világ is nagyon fontos, hogy megtartsa a szankciókat, mert tényleg változást kell látni az észak-koreai rezsim tekintetében, legyen szó a nukleáris ügyekről, vagy az emberi jogok súlyos megsértéséről. a csúcs találkozó után, amelyre majd a héten kerül sor Dél és Észak-Korea között, és valószínűleg májusban találkozik az észak-koreai vezető, az amerikai vezető. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Van egy kis remény, de a legtöbben eléggé reálisan gondolkodnak, hiszen mi mindig szankciókról beszélünk. Egyértelmű az, hogy a befolyás ott lesz, ami Kína ott van, hiszen a 95%-a az észak-koreai kereskedelemnek Kínával bonyolódik, és ezért Kína nagyon fontos szereplő. A másik dolog az az, hogy változás van Dél-Koreában az újraegyesítés tekintetében. Sokáig úgy gondoltuk, hogy Dél-Korea szeretné egyesíteni a félszigetet, de az a helyzet, hogy a 40 évesnél fiatalabbak ezt már nem akarják. Tehát itt is változik a környezet a félszigeten, Korea jövőjét illetően. A bilaterális kapcsolatok az EU és Japán között, illetve Dél-Korea között, ezek olyan kérdések, ahol meg kell gyorsítanunk a kiberbiztonsági együttműködést, hiszen ez a két ország nagyon jó ezekben a kérdésekben, és meg kell vizsgálnunk a tapasztalatokat, de mindenképpen arra van szükség, hogy, hogy megfelelő kapcsolatok legyenek mind a dél pedig Japánnal. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni ahhoz, amit már elmondtunk? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor most mit is kell tegyünk? A 15-ös napi rendi pont Tunézia kormányfőjével a találkozó, de még nem érkezett meg természetesen, úgyhogy lezárom a, az ülést 10.25-ig és akkor így 10-30-kor pontosan kezdeni tudunk, amikor megérkezik a tunéziai vendég. 20 perces kávészünetet tartunk most. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Angelien. mondta ő, Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytassuk az AFET ülést. A 15-ös napi rendi ponttal nagy örömre szolgál és nagy megbecsülés számomra, hogy üdvözölhetem itt a szakbizottság ülésen József Sáhedet, a tunéziai kormányfőt, Üdvözlöm Önt. Tarhabin. Marhaba, igen, így kell, hogy üdvözöljem Önt. Majdnem, majdnem eltaláltam. Üdvözlöm Önt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szakbizottságunk tagjai szorosan nyomon követik az évek óta az eseményeket az önök országában. Az ön hazája egy demokratikus terület Észak-Afrikában. Az Európai Parlament elismerte, hogy milyen erőfeszítéseket tett Tunézia. A reform folyamat még mindig halad előre. A szakbizottság tagjai szeretné hogyha beszámolna ön a kormány reform céljairól, az legutóbbi időszakok eseményeiről. Mindannyiunk érdeke egy nyitott társadalom, a demokrácia, a stabilitás az ön országában, és ez szolgálja a közpolitikát és a napi kormányzást a demokratikus stabilitás és a gazdasági fejlődés kéz a kézben járnak. Szeretnénk megtudni, hogy Tunézia hogyan tervezi a gazdasági helyzet javítását. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy a helyi választások május 6-án sorra kerülnek, két év késedelemmel, és ez is mutatja, hogy mennyire fontos a demokratikus folyamat Tunéziában. Ennek bizonyítására az Európai Parlament választói megfigyelő delegációt fog küldeni a helyi választásokat meg fogjuk figyelni. Ez nagyon fontos. Kásztáldó úr lesz a vezetője ennek a missziónak, és jelen is van az ülésünkön. Az átmenet igazságszolgáltatási időszak tekintetében a szakbizottság mandátumának a lejártát várjuk majd a parlamenttől. Még egyszer szeretném üdvözölni Önt az Európai Parlament nevében. Nagy megbecsülés számunkra, hogy Ön eljött hozzánk. Önné a szó, amilyen nyelven kíván. Angol. Hát 24-ből választhatok? Igen, 24-ből. Öné a szó. Köszönöm. Köszönöm. Franciául fogok beszélni. Először is szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok David McAllisternek, az Alfred Szakbizottság elnökének, olyan kedves volt, hogy megszervezte ezt az eszmecserét ennek a nagyon fontos szakbizottságnak az ülésén, azért, hogy beszéljünk a demokratikus folyamatokról Tunéziában, a fejleményekről. 2011-ben a 2011 január 14-i forradalmat követően indult a folyamat. És így be tudok számolni arról is, hogy a stratégiai partnerség a Tunézia és Európai Unió között hogyan alakul. A politikai átalakulás szempontjából Tunézia határozottan folytatja a konszolidációs folyamatokat, demokrácia már működőképes Tunéziában, ez a tunéziaiak számára nagyon fontos fontos előrelépés történt a véleményszabadság, a vallásszabadság, a jogalkotás területén szabad demokratikus országot építünk. A 2014-ben született meg az progresszista avantgárd alkotmány, amely a kisebbségi jogokat biztosítja, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, és így ennek a konkretizálásán dolgozunk. És a helyi választások témájára átérve, április 29-én fog ez kezdődni, vagyis vasárnap a fegyveres erők fognak szavazni. Hosszú vitát folytatunk a parlamentben, de a hosszú tárgyalás követően ezt megengedtük, hogy a fegyveres erők szavazzanak, és utána a május 6-án kerül sor a tényleges helyi választásokra. Ez fontos a decentralizálási folyamat szempontjából. A alkotmány egy fejezete decentralizált államról beszél, és ehhez nagyon fontosak a helyi választások, hiszen ez tudja megindítani a valós decentralizációt, ez egy nagyon nagy kihívás előttünk Hogyha ezt sikerül megoldanunk, akkor ez jelentősen meg fogja változtatni a tunéziai fejlődést, a tunéziai régiók fejlődését. A forradalom az elmaradt régiókból indult, hiszen a partvidéki és a belső területek között nagyon nagy szakadák, szakadék volt. Ezért ez egy nagyon fontos kihívás előttünk. Az általán vezetett kormány mindent megtesz azért, hogy jól megszervezze a választásokat. Hiszünk abban, hogy nagyon fontos ez helyi szinten elsősorban, mert van egy választott parlamentünk, van egy választott elnökünk, de ez az első alkalom, hogy helyi szinten is választást tartunk a alkotmány így hatalmat fog adni a helyi közösségeknek. Regionális választások, kerületi választások lesznek az alkotmány szabályai alapján. Ez a következő hónapok jelentős kihívása. Na most a helyi választások tekintetében nagyon fontos a részvétel kérdése is, mert itt vertikális és horizontális semlegességet kell biztosítani. Ez azt jelenti, tehát nem csak arról van szó, hogy a nők részvétele fontos számunkra, hanem hogy a nők megválasztása is fontos a helyi vezetésbe, az önkormányzatokba fontos, hogy a listákban is, és a listák elején is legyenek nők. Tunéziában, ahogy tudják, a nők statituma különleges. Napra napra próbáljuk megerősíteni ezt. Nemrég szavaztunk meg egy törvényt a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények elleni harc témájában fontos, hogy biztosítsuk a nők védelmét Tunéziában. Hasonlóan fontos a fiatalok részvétele is. Olyan, a fiatalokról és a nőkről beszélek, mert a tunéziai demokrácia valószínűleg a dinamikus civil szervezeteknek köszönhető. Fiatalok és nők vezették és vezetik ezeket a csoportosulásokat, és valószínűleg más országban nem volt meg ez a lehetőség, ugyanaz a lehetőség, mint Tunéziában, hiszen nálunk lehetővé vált a politikai átalakulás. Fontos tehát ez a kihívás, a helyi választás, fontos a civil társadalom részvétele, a listákon is látjuk ezt, fontos a vita emögött, a szervezés is nagyon bonyolult, a választások megszervezése nagyon sokkal bonyolultabb, mint a 2014-es parlamenti választások megszervezése volt, hiszen sokkal több jelölt van. Aztán idézőjelben az administratív rendszert is regionalizáljuk, decentralizáljuk. 2011-et követően a választásukat egy független intézmény szervezi, és nem pedig a belügyminisztérium, mint ahogy ez korábban a diktatúra idején történt. Politikai szempontból tehát eh, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos időszak lesz a következő hetek eh, és az Európai Unióval való kapcsolat is nagyon fontos, hiszen egy hét eh, elteltével már jobban fogjuk látni mi is, hogy a jövőben hogy alakulhatnak a kapcsolataink. A politikai és demokratikus átalakulás tekintetében a bíróságok átalakítása is fontos, fontos lépés az igazságszolgáltatás területén, mert az igazságszolgáltató hatóság számára pontosítottuk a kompetenciákat az alkotmánybíróság tekintetében is. megválasztjuk. Most már lehetőség van az alkotmány alapján arra, hogy megválasztjuk az alkotmánybíróság tagjait is. Évvégén kerül majd erre sor. Nagyon fontos így az igazságszolgáltatás átalakítása is mi azt támogatjuk, hogy megtörténjen ez az átalakulás. Nemrég szavazott a parlament az igazság és a méltóság témájáról, és most folyik az egyeztetés, az eszmecsere arról, hogy ezt a folyamatot hogyan kell majd folytatni. Az az igazság, hogy a folyamatot az elmúlt hét évben rosszul vezették, ennek több oka van, nem volt jó a koordináció, úgyhogy ma próbáljuk megszervezni azt, hogy megfelelő legyen a koordináció az összes olyan lépés tekintetében, amelyek az átmeneti igazságszolgáltatási szabályok kialakításához vezethetnek, és így Tunézia mm, szembe tud majd nézni a múltjával, ez fontos téma számunkra. Május 31-e fogja jelenteni az átmenet igazságszolgáltatási időszaknak a végét. Több kihívás áll előttünk politikai szinten, a politikai átalakulás szempontjából. Mi úgy gondoljuk, hogy összességében Tunézia, Tunéziának sikerült a demokratikus útra lépnie. A szabadságjogok léteznek, biztosítottak, a szövegeket persze frissíteni kell, igazodni kell az új fejleményekhez. A köztársasági elnök nemrég egy fontos kezdeményezéssel élt a örökség szempontjából, aztán a tunéziai nők muzulmán férfival kötendő házassága esetén is új szabályokat vezettünk be. Ez a tunéziai társadalmi modell szempontjából fontos. Tovább fogjuk folytatni ezt a munkát. Hogyha egy olyan dolog van, vagy egy olyan dolgot szeretnék megnevezni, ami fontos a tunéziaiaknak, ez a szabadság, a sajtószabadság, az audiovizuális és az írott sajtóban is a szabad véleménynyilvánítás, az igazságszolgáltatás függetlensége. Nem mindig könnyű ez egy olyan országban, ahol több mint 50 évig diktatórikus állam gépezet működött, és ami nem tette lehetővé a, ezeket a szabadságjogokat. Ugye egy párt volt, úgyhogy valós forradalom következett be Tunéziában, valósak ezek a változások. 7-8 év elteltével a forradalmat követően egy 3000 éves történelmel visszatekintő országban ez nem olyan hosszú időszak, és mégis fontos előrelépések történtek. A gazdaság átalakítása területén nagyon sok nehézség merült föl a forradalmat követően. Föl kellett állítani demokratikus intézményeket, sokszor szoktam mondani, hogy a demokráciának ára van, jelentős ára van, és ez az ár nálunk gazdasági téren jelentkezett. A politikai szinten sikerült sok előrelépést tennünk, de a gazdasági és szociális téren az előrelépés mérsékeltebb a szabadság, méltóság, foglalkoztatás, ezek a fontos témák. A munkanélküliség még mindig nagyon magas, 15 százalék, és nagyon nagy az aránya a diplomásoknak, az egyetemi végzettségeknek, végze, egyetemi végzeteknek a munkanélküliek között. A 2011-es forradalmat követően a gazdaság megrázkodott ugye a fejlemények miatt, az események miatt. Úgyhogy ma a kihívások gazdasági téren is fontosak, a biztonság is nagyon fontos kérés. 2015-ben három halálos támadás érte az országot, és ez a gazdaságot is meg a gazdaságon is meglátszik, hiszen idegenforgalmi ország, Tunézia, jól tervezték meg ezeket a támadásokat, az ilyen terrorista csoportok, amelyek Daesh, Al-Qaeda, más csoportok támadták az országunkat, és napról napra kell, hogy harcoljunk ellenük. Ezt azért mondom el, mert a biztonsági helyzet is hatott, és hat az országra. Líbia például, Líbia baráti szomszédos ország. 2011-ben a libiai háború idején Tunézia több mint másfél millió libiai menekültet fogadott be Líbiából. Úgyhogy a libiai helyzet is erősen hat Tunézia helyzetére a terrorista támadások, amelyek 2015-ben következtek be Tunéziában, ezeket sokszor Tunézia követték el, de sokszor a libiai területről érkezők. Úgyhogy a libiai helyzet rendkívül aggályos számunkra. Biztonsági okokból is, gazdasági okokból is, mert nagyon erősek a kapcsolatok Libiával. Mi szeretnénk, hogyha békés diplomatikus diplomáciai megoldás születne meg Líbiában, fontos, hogy a válságból ki tudjon lépni ez a baráti szomszédos ország. Mi a libiai válság a mi országunkat érinti a leginkább, ezért a megoldásnak is részesei tudunk lenni. Gazdasági szempontból azt tudom elmondani, hogy a valós kihívások előtt állunk, azért, hogy a demokratikus átalakulást véglegesen pozitívan le tudjon zárolni. A politikai szinten jelentős volt az előrelépés, ahogy mondtam, gazdasági aspektusból úgy gondolom, hogy a, tevék, a fejlemények pozitívak, az idegenforgalmi tevékenység újraindult, az európai uh, a vendégek újra érkeznek, miután a biztonsági korlátozásokat feloldottuk, jelentős a befektetés turisztikai területen is, határellenőrzés területen, harcolunk a terrorizmus ellen, kialakítottunk egy fontos szakértői csoportot ezen a területen. Természetesen nulla kockázat nem létezik, sajnos látjuk ezt az európai támadásokkal is, Tunézia 2015-öt követően erős, megerősítette a védelmet, és így el tudtuk kerülni azt, illetve el tudtuk azt érni, hogy három éven keresztül jelentősebb támadás ne következzen be. Ahogy mondtam, nulla kockázat nem létezik, mindig vannak fenyegetettségek, az úgynevezett külföldi harcosok visszatérése, ez is egy plusz kockázat. Egy jogalkotási arzenát is felállítottunk azért, hogy ez a fenyegetéssel fölvegyük a harcot. Egy terrorizmus elleni törvényt is elfogadtunk, ez jogi keretet biztosít ahhoz, hogy kezelni tudjuk az ilyen helyzeteket, természetesen tiszteletben tartva az emberi jogokat is. A gazdasági szempontból, ahogy mondtam, indult a fellendülés, a mm, turizmus fellendülése megindult, a mezőgazdaságban is fejlődés látunk, 2018-ra már 3% lesz a növekedés. A forradalmat követő 6 évben 1%-os volt a növekedés. Úgyhogy beszámolnék az úgynevezett fekete listáról is. A, van egy olyan lista, egy viselkedési kódexről is. Úgy gondolom, hogy évvégéig a novemberi plenárison a lista alapján már sikeresek leszünk, és nem leszünk ott a fekete listán, talán a szürke listára át tudunk kerülni év végére. Az vannak olyan információk, vannak félreértések Tunéziával kapcsolatban. Az Európai Unió ugyanakkor az elsődleges partnere Tunéziának fontos stratégiai partnerségi kapcsolatunk van az Európai Unióval. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy most már van egy stratégiai prioritást tartalmazó dokumentumunk, ez 2018-19-re vonatkozik. Most folyik a munka 2020-at követő időszak témájában. Az Európai Uniós kapcsolatunkban sokszor elhangzik, hogy nem megfelelő a demokrácia, vagy hiányos a demokrácia Tunéziában, de úgy gondoljuk, hogy most már jelentős volt az előrelépés, és így privilegizált kapcsolatunk lehet az Európai Unióval. Talán egy új státuszt is meg tudunk szerezni. Tunézia szempontjából Fontos, hogy két paramétert figyelembe vegyünk, ez az aszimetria, mi továbbra is fejlődésben lévő ország maradunk az Európai Unióhoz képest, és aztán a progresszivitás is fontos, hogy folyamatos legyen az előrehaladás. Biztonsági együttműködés tekintetében, ahogy mondtam, a szakértelem jelentős a mi oldalunkon, nyitott és megerősített kapcsolatot szeretnénk kialakítani az európai országokkal. Az együttműködés szintjét biztos, hogy lehet javítani a információcsere hírszerzés területén. Van még egy olyan téma, amiről szeretnék beszállni, beszámolni, ez az Open Sky kérdése. A Tunézia nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy egy Open Sky megállapodást lehessen kötni az Európai Unióval. Tudom, hogy vannak aggályok az IMF tunéziai megállapodással kapcsolatban. Március 23-án pozitív vélemény született, júniusban készül egy következő értékelés. Úgy gondolom, hogy a vállalásainkat meg tudjuk erősíteni, erősíteni a fő reformok tekintetében. Három-négy lényeges reform a társadalombiztosítás, az állami közcégek, a közigazgatás és a kompenzációs téma. Az IMF-es megállapodás még nagyon új Tunézia számára, de mi a vállalásainkat követni fogjuk. A IMF által bevezetett korlátozások nem szabad, hogy csökkentsék a fejlődést Tunéziában. Természetesen mi mindig várjuk az Európai Unió támogatását, ahogy az Európai Unió segített is Tunéziának korábban, és eh, hozzájárult ahhoz, hogy ez a fiatal demokrácia kialakulhasson a országunkban. A prioritásaink tekintetében szeretném megerősíteni azt, hogy Tunézia számára nagyon fontos az Európai Uniós kapcsolat, ez egy politikai döntés, évek óta ez érvényes, és ez meg is erősíti azt, hogy az Open Sky és egyéb témákat meg tudjuk valósítani. Sajnos a kommunikációnk az Európai Unióval még javításra szorul az európai támogatás tekintetében úgy gondolom, hogy Tunéziában még nem igazán értékelik ezt az emberek, tehát jobban kellene kommunikálnunk ezt a témát. Az biztos, hogy számunkra nagyon fontos ez a kapcsolat. Szinte ugyanolyan általános értékeink vannak, demokrácia, emberi jogok, szabadság, a tunéziai lakosság számára is ezek fontos alapértékek a tunéziai fiatalok szabad környezetben élnek, ugye a diktatúrát követően, ezért úgy gondolom, hogy pontosan kell értékelni azt a változást, azt a hatalmas mértékű változást, ami 7 év alatt bekövetkezett Tunéziában, ugye a diktatúrát követően. Ma egy igazi demokratikus országról beszélünk, az Európai Uniónak ezt meg kell értenie. Ez nem egy olyan demokratikus világ, mint más országokban. Természetesen van lehetőség a fejlesztésre, a helyi választások majd meg fogják erősíteni ennek a fiatal demokráciának az értékeit. A tunéziai demokráciába be kell fektetni, főleg egy ilyen nehéz időszakban, gazdasági átalakulás időszakban. Természetesen számítunk az európai partnerekre, akik korábban is mindig támogatták országunkat. Köszönöm. Merci bien. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk az eszmecserére, ha rendben van ez önnek. Először a kollégák kapnak szót, de utána közvetlenül válaszolhat erre. Ez inkább lesz akkor így interaktívabb. Arnaud Danzsonozás az EPP-től. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kormányfő, örülök, és köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunk elé a mai napon úgy gondolom, hogy ez is biz, bizonyítja, hogy mennyire fontos számunkra az önök országa. Sok misszió látogat el az ön országába, látjuk egyértelműen az átalakulás eredményeit. Ön emlékeztetett az átalakulás fontosságára. A Tunéziát sokszor példaként használjuk, és ezért nagyon fontos, hogy önök dolgozzanak ezen, ez talán egy plusz, vagy lehet, hogy túlságosan nagy nyomás is önökön, hiszen számunkra modellértékű az egész régió számára, és ezért nagyon fontos ugye ez a feladat az önök számára. Értem, hogy milyen gazdasági prioritásaik vannak, ez teljesen legitim. Ezzel együtt azért megengednék egy, magamnak egy kérdést a biztonsági témákkal kapcsolatban. Látom, hogy lehet javítani a dolgokat. Ön is ezt mondta az Európai Unió és a tunéziai kapcsolatokban, főleg a terrorizmus elleni harc témájában, a biztonsági témában, a reformok területén. Ezért értem, hogy itt nehéz elindítani a munkákat. Szeretném, mm, ha elmondaná, hogy milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban a biztonsági oldal. Természetesen nagyon fontos kérdés az Európai Unió tagállamai számára, ez két oldalú kapcsolat keretében is működhet. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy milyen közös munkákat tudunk tervezni önnel. A második kérdésem, egyébként említette ön is azt a problémát, ami Európára is érvényes, a visszatérők, a külföldi harcosok visszatérése, ugye Líbia, Irak, Szíria az érintett országok, és Tunézia szerepe ebben nagyon fontos. Van-e valamilyen értékelésük arra vonatkozóan, hogy ezek a harcosok hogyan, merre, milyen mértékben térnek vissza, vagy esetleg a dzsihadizmus terjedéséről van-e információja? Köszönöm szépen. Szeretne minden kérdésre azonnal válaszolni, vagy inkább hallgassunk meg több kérdést egyszerre? Jó, akkor négy kolléga fog még hozzászólni. GUE frakció nevében Verzsia asszony. Köszönöm, miniszterelnök úr, üdvözlöm, itt vagyok. Örülök annak, hogy eljött a szakbizottságunkhoz, és azt viszont sajnálatosnak tartom, hogy Tunéziában nem tudtunk találkozni, hiszen és, és emiatt én, én kerek elnézést. Egyetértünk azzal, amit elmondott Tunéziával kapcsolatban, ugye Fontos, hogy továbbra is támogassuk Tunéziát a demokratikus átalakulási folyamatok során. Mindent megteszünk, ami rendelkezésünkre áll. Választási mm, missziót nem szoktunk küldeni helyi választásokra, de most mégis ezt megtesszük. A kollégám és barátom Fábio Castaldo vezetésével. Az első kérdésem. A helyi választásokat most szervezik, de a jövőbeni közösségi kompetenciákkal mi a helyzet, hogy állnak most ezzel? Második kérdésem, tudja, hogy milyen szerepem volt a terrorista listával kapcsolatban, és is említette. Mi most a helyzet ezzel kapcsolatban? Látjuk-e már az ígéretek végrehajtását ebben a témában? Harmadik kérdésem a szabadkereskedelmi megállapodás. Sokan itt úgy gondoljuk, hogy partnersági megállapodást kellene kötni, és nem csak gazdasági megállapodást. És sokan úgy gondoljuk, hogy a megállapodás a tunéziai mezőgazdaság számára fontos lenne. Szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye erről. És két konkrét kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az oliva az egyik. Aztán a másik, hogy a múlt héten az LCC halászoktól kaptam egy levelet, és a tonhal kvóta aggasztja őket. Hogyha erre, ezzel kapcsolatban van konkrét információja, akkor ezt kérem mondja el. A mobilitás témájában úgy gondolja-e, hogy a jelenlegi tárgyalások lehetővé teszik a kiegyensúlyozott megállapodást, és nem csak egy irányút, vagyis a harmadik országok beli személyek visszafogadása tekintetében. És több vízumengedélyt is kaphatnának a tunéziaiak. És még egy utolsó dolog, nem tudom, hogy tud -e erről beszélni. Említette az emberjogi kérdéseket. Igen, van előrelépés, ez kétségtelen, de van két olyan kérdés, ami még mindig fontos lenne, és amiről rendszeresen beszámolnak. A kínzás, kérdése, a rendőri túlkapások, erőszakos fellépések kérdése, erről többször ugye szó volt. Tud-e adni bármilyen magyarázatot? Elvesztettem el, nem emlékszem ennek a nevére. Igen, igazság és méltóság, ugye ezt említette. Sok a polémia ezzel kapcsolatban, és szeretném, ha elmondaná ezzel kapcsolatban a véleményét, és már be is fejeztem, elnök úr. Thank you, Köszönöm szépen. Tartsuk munkat a három perchez. Jurek úr az ECF nevében. Köszönöm, miniszterelnök úr, és köszönöm a beszámolóját, itt vagyok. Tunézia földrajzilag és politikailag is fontos partnerünk. Lennének kérdéseim az első az illegális migráció kérdése, hiszen nem csak a legális migráció szempontjából, nem csak mint tranzit ország szerepelnek, hanem most már a Tunéziából is, tunéziaiak is érkeznek illegális módon Európában. Második kérdésem. Az Open Doors nyitott kapuk intézmény tájékoztatott minket a, az átért keresztényekkel kapcsolatos intolerancia jelenségéről. Ez inkább egy társadalmi jelenség, nem politikai jelenség, hiszen itt nincs valós vagy jogi alapú diszkrimináció, de a társadalomban jelentkezik ez. Úgy Kérdésem, hogy a tunéziai hatóságok védik -e ezeket a személyeket? Thank you, Mr. Jurek. Köszönöm Jurek úrnak, a zöldek nevében Matlet úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány kérdésem, de azért elmondanám, hogy Tunézia számunkra nem csak egy szomszéd, egy szomszéd, hanem egy szövetséges ország is a jelenlegi helyzetben a Magreb egyetlen olyan országa, ami, ahol látjuk azt, hogy lényeges demokratikus átalakulások következtek be. Ezért sokszor ugyanakkor sokkal minket, hogy bizonyos Európai Uniós pártok vagy részek csak egy szomszédos országként kezelik Tunéziát, pedig itt valós a demokratikus átalakulás. Persze időre van szükség ehhez. Én spanyol vagyok, tudom, hogy a demokratikus átalakulásnak soha nincs vége, de természetesen teljes mértékben támogatjuk Önöket ezekben az átalakulási folyamatokban. Az átmenti igazságszolgáltatási témához szeretnék hozzászólni, illetve azt kérdezném, hogy a benáli rezsimről való áttérés tekintetében. Mi a helyzet most az igazságszolgáltatás korábbi áldozatainak a mm, kompenzációjával kapcsolatban? Ez egy fontos kérdés. Azt is szeretném tudni, hogy mit gondol arról, hogy a kereskedelmi megállapodás ugyanakkor a Párizsi Klíma megállapodás keretébe kell, hogy illeszkedjen, illetve a fenntartható fejlődési keretekbe kell, hogy illeszkedjen, hiszen a kereskedelmi célok fenntarthatóak és igazságosak kell, hogy legyenek az egész világ számára. Energiarendszer témájában láttam több tanulmányt Tunéziával kapcsolatban, és a Párizsi megállapodáshoz kapcsolódik ez is. A teljes szénmentesítést el tudják képzelni Tunéziával kapcsolatban, és milyen adatai vannak ezzel kapcsolatban. Egy, még egy kérdésem lenne a foszfát témájával, ez fontos Tunézia esetében. Itt az Európai Parlamentben próbáljuk reformálni a kadmium elfogadható szintjét, és a lehető legalacsonyabb szintet kívánunk elérni az egészség és a környezetvédelme szempontjából. Mit tesznek önök azért, hogy az önök ipara is megfeleljen ezeknek az Európában kialakuló szabályoknak? Köszönöm. A final... Az utolsó három hozzászóló. Következik Kastardó úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszterelnök úr. Nagy megbecsülés, nagy öröm, örömünkre szolgál számunkra, hogy eljött ide a szakbizottságunk ülésére. Több alkalommal tudom már hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos stratégiai szempontból Tunézia, a földközi tenger teljes területe szempontjából az Európai Parlament előadója voltam ilyen témában. Üdvözlöm azt is, hogy az intézményi reform elindult, a jogalkotási reform elindult, ön hangsúlyozta ezeket a témákat. A megfigyelő missziónak én leszek a vezetője, a jövő héten ellátogatunk az ön hazájába a helyi választások megfigyelése érdekében. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Tudom, hogy a múltban, főleg az elmúlt a múlt évben voltak problémák a független választás megszervezése tekintetében, az elnök le is mondott. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a klíma most javult-e, és jobban működik-e a választási szervezet, és várhatjuk-e azt, hogy minden feltétel teljesülni fog a választások lezárására. Azt is szeretném megkérdezni, hogy mi a politikai hatása, mit gondol ön, milyen politikai hatása lesz ennek a mostani választásnak nemzeti szinten? Hiszen ez ö, helyi választás, az összes városban egy időben szervezik ezt meg, Úgyhogy ez egy nagy kihívás és próbatétel a politikai pártok számára is. Következő kérdésem Líbiára vonatkozik. Ez a másik szélsőség az úgynevezett arab tavasz idején, ugye az önök állnak az egyik oldalon a pozitív példaként, politikai jogakotásai, gazdasági, szociális átalakulás szempontjából, és a másik véglet pedig az libiai instabilitás. És ehhez kapcsolódik Aftar úr egészségi problémája. A kérdésem az, hogy ön szerint milyen hatása lehet ennek a problémának a stabilitásra, és a határellenőrzés hogyan alakul. Tudom, hogy fontos előrelépések történtek ezen a területen is. A fekete listával kapcsolatban tényleg azt reméljük, hogy hamarosan és a közeljövőben a ígéretek teljesülni fognak, és így a lehető leggyorsabban Tunézia lekerül a listáról. Egy pozitív megjegyzésre szeretném lezárni a hozzászólásomat. A jelöltek 40%-a nő, 33%-a fiatal, úgyhogy ez egy nagyon jó üzenet a társadalom számára. Köszönöm. Fabio Castaldo, and now Michael Gall. Köszönöm Fabio castaldo és Michael Gáller következik. Leon Almond. Németül fogok beszélni. Üdvözlöm én is személyesen, miniszter, eh, miniszter úr. Örülök, hogy az önkormányzati választások előtt közel ide jött. A har- hármas csatornán kérem. Hát akkor újra kapom az időt, újra mérik az nulláról indulunk, ugye? Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszterelnök úr. Most itt az önkormányzati választások előtt örülök, hogy eljött. Én voltam 2011-ben az első megfigyelő delegáció vezetője az alkotmányozó választásokon. Örülök, hogy sor kerül, igaz némileg késve, de mégis csak sor kerül az önkormányzati választásokra és már 2011-ben az egyik ajánlásunk az volt, hogy választhassanak a katonák, ők is állapolgárok a rendőrök és a katonák, és most említette, hogy ez most megtörténik, részt vehetnek, és ez teljesen normális, helyes dolognak tartom. Kiegészítésképpen Verzsia asszony kérdéséhez a helyi önkormányzatok hatáskörei, illetőleg az a pénz, amit kapnak, adott esetben ez, ezt az új demokratikus legitimációt fel lehetne használni egy ö, igazgatási reformra, egy közigazgatási reformra. Összességében a probléma egy része, hogy a központi adminisztráció igencsak ö, nehézkesen működik, és lefelé lehetne átcsoportosítani ö, hatásköröket, és akár személyeket is lefelé transferálni itt ebben az igazgatásban is így hatékonyabban lehetne működni. Tehát ez az említett Gafie lista az a különböző hatóságok együttműködésének, transzparenciának a hiányára is visszavezethet. Talán ez még egy hatékonyabb közigazgatáshoz vezethet ami az öröklési jogot illeti, említette a, az elnök beszédét, mi lesz az eredmény? Azt is láthatjuk, hogy nők és férfiak egyenjogúak az öröklésben, vagy az egy opció lehet, hogy van, aki az új örökösödési jog mellett dönt, a másik meg marad az iszlám jog mellett. Mi mit terveznek? Aztán szoba került adott esetben a terrorist a terrorista gyanúsítás alatt állók visszatérése, a dzsihádban résztvevők visszatérése, aztán a tunéziai polgárok visszavitele tőlünk, akik illegálisan vannak nálunk, hazaszállításról van szó. Itt az elmúlt időszakban Németország kapcsolatában is voltak eljárási kérdések, sikerült ezt kezelni, ezt üdvözlendőnek tartanám. Az utolsó kérdés, pontosítaná eh, hogy eh, hogyan alakulnak a turizmus számai, azt mondja, hogy egyre jobbak. 2010 a referencia év, gondolom. Hol tartanak a 2010-es bázison eh, ebben az időszakban? Ez persze önöknek is fontos, és gondolom, hogy nagyon sok európai elütözik önökhöz, és ezzel hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Köszönöm szépen Michael Gallernek, az utolsó pedig Milan Mon kolléga. Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszterelnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, mert kicsit későn érkeztem, és hogy már akkor elkezdte a prezentációját. A halászati szakbizottságban ültem, ön pedig halászati miniszter volt néhány évvel ezelőtt, úgyhogy talán megérti -e ezt. Örülök annak, hogy eljött a szakbizottságunk ülésére, és szeretném elmondani, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a nagy nehézségek és a jelentős terrorista kívás ellenére a demokratikus útra léptek, és modellértékű az önök tevékenysége a többi ország számára, és ezt szeretném üdvözölni. Szeretném, hogyha egy kicsit pontosítaná az Európai Unió és Tunézia közti kapcsolatot. Már évek óta a szomszédsági szempontból önök előnyt élveznek, de szeretném, hogyha részletesen beszámolna erről. Hán biztos úr, úr előtt, amikor nemrég elfogadtunk egy állásfoglalást a parlamentben, azt hangsúlyoztuk, hogy legyen egy fontos szomszédási, szomszédsági eszköz, és legyen 2020-as finanszírozási terv emögött. Tunézia olyan ország, amely ezt megérdemelni. Ahogy Gáler úr is mondta, én is szeretném, hogyha a turizmusra vonatkozóan statisztikai adatokat osztana meg velünk. És ön azt mondta, miniszterelnök úr, hogy a foglalkoztatás az egyik zászlóvivője, a, így mondta, a forradalmi átalakulásnak, ezért szeretném tudni, hogy a turizmusnak milyen hatása van az országában. A migráns folyamatok tekintetében is az Európai Unió és Tunézia közti migrációs kapcsolatra szeretnék rákérdezni, van-e illegális migráció, a mobilitáshoz hogyan kapcsolódik ez, tehát itt fiatal tunéziai professzorok és más fiatal diplomások érkeznek az Európai Unióba, hiszen itt keresnek munkát. Köszönöm. Right, thank you, dear. Köszönöm szépen, kedves kollégánk! Nagyon sok kérdést eh, kapott a vendég, köszönjük a hozzászólásokat, és most megadom a szót 10-15 percre Sahed úrnak. Le Parlement Rendben, köszönöm. Eh, köszönöm szépen a kérdéseket, a megjegyzéseiket. Ez egy eh, fontos lehetőség számunkra, hogy tisztázunk olyan kérdéseket, amelyek sokszor a média hatása miatt nem teljesen egyértelműek. Tudjuk azt is, hogy valószínűleg a kommunikációs területen deficit létezik, ami részünkről ezt javítanunk kell. Több információt kellene, hogy megadjunk helyes és korrekt információt. Több témát említettek. A biztonsági kérdéssel kezdeném. Igen, van egy biztonsági programunk az Európai Unióval közösen. Sokszor könnyebb egy kétoldalú biztonsági együttműködést végrehajtani, mint Európai Uniós szinten, ezt látjuk, de minden esetre ezt programunk részévé tettük, itt volt egy kis leállás, de úgy gondolom a következő napokban ez föl fog oldódni. Aztán a szíriai, libiai, afgán menekültekkel kapcsolatban, hát mm, nálunk összesen 3000 tunéziait azonosítottunk be, akik elindultak, elhagyták az országok, ez a mi adatunk. Napról napra frissítjük ezeket az adatokat, sokan meghaltak a konfliktusövezetekben, sokan börtönben vannak, és rendszeresen frissítjük ezt a listát, próbálunk több információt szerezni. A, tudom, ez minden európai ország számára is kérdés, amikor kormányfőkkel találkozom, mindig felmerül az, hogy a, a terroristák visszatérése az egy fontos probléma. Tunéziában 2015-ben megszavaztunk egy törvényt, terrorizmus elleni és pénzmosás elleni törvényt. A GAFI misszió a törvény elfogadása előtt érkezett Tunéziába, tehát akkor még ezt a törvényt nem vették figyelembe a GAFI értékelés során. A törvény azt mondja ki, hogy minden olyan tunéziai, aki terrorista csoportban, szervezetben vett részt külföldön, a repülőtéren azonnal letartóztatjuk őket, és eljárás indul ellenük. Természetesen nagyon prudens módon kell eljárnunk, mert a Líbia felé történik a visszatérés, ugye a muszuli Daesh vesztesége a szíriai problémákkal kapcsolatban, ez plusz aggát is jelent a számunkra. Ezért mondanám, hogy rendkívül fontos a Tunézia számára a biztonsági kérdés, és természetesen az Európai Uniós kapcsolatok szempontjából is. Tunézia védi Európa déli határait, így is szoktunk fogalmazni. Terrorizmus szempontjából azok a támadások, amelyek Libiában történtek, és illetve Manchesterben történő támadás is valahol Libiában készítették elő, és miatt is fontos, hogy még jobban odafigyeljünk. 500 kilométeres közös határunk van Líbiával, a német barátaink elektronikus határellenőrzési rendszert kialakításában támogattak minket. Az egyik olyan kevés ország voltunk, amely szabadon hatta a határait Líbiával, pontosan azért, mert baráti a történeti kapcsolat fűzi össze a két országot. Ez egy valós probléma, a visszatérés kérdése. Mi a jogi úton kezeljük ezt, és prudens módon figyeljük a beszivárgási lehetőségeket is. Úgy gondolom, hogy ez egy plusz paraméter a biztonsági fenyegetés, a terrorista fenyegetés szempontjából. Tunéziában mi megpróbálunk egy közelítést is megvalósítani, hiszen a biztonsági megközelítés sokszor korlátozott. Próbálunk egy olyan multidimensionális megközelítést is kialakítani, amiben, aminek részese a biztonság, de amiben a fiatalok, a kultúra is szerepet játszik. Megpróbáljuk ezeket a fiatalokat úgy irányítani, hogy elkerüljék azt, hogy a terrorista hálókba belekerüljenek. A turizmus és az ex- a terrorizmus és az extrémizmus ellen így próbálunk harcolni, oktatással, képzéssel, kulturális megoldásokkal, a fiatalok megközelítésével, hiszen sokszor a fiatalokat ö, közelítik meg, ö, náluk merül föl az illegális ö, migráció és a terrorizmus problémája. Az Európai terrorizmus helyzettel, terrorista fenyegetése kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy ez mindenhol létezik a kiber bűnözéssel. Láttuk, hogy Németországot is támadják. 2011-ben indult Tunéziából az, aki ott elkövetett támadást. Egyáltalán nem gondoltuk, hogy terrorista az, aki elhagyta az országot, de Európában radikalizálódott úgy gondolom, hogy dinamikus ez a fenyegetés, és változik, és ezért is nagyon fontos az együttműködés a biztonság területén. Globális a fenyegetés, változó, mindenhol jelen van, ezért úgy gondolom, hogy tényleg meg kell, hogy erősítsük a biztonsági kapcsolatainkat és az információ cserét. Egy másik fontos téma, amit többen említettek, a helyi választások kérdése. A helyi választás egy fontos folyamat. Három fontos elemet kellett kialakítanunk. A területi felosztás. Tunézia egy olyan ország, ahol nem fették le az önkormányzatok a teljes területet. Ezért a teljes terület lefedése volt az első feltétel azért, hogy mindenki kaphasson önkormányzati szolgáltatásokat, és ez fontos volt, ez a területi felosztás azért, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez a szolgáltatásokhoz. A következő téma a választási törvény. Ez lehetővé tette, hogy magasabb legyen a nők és a fiatalok részvétele, illetve a korlátozott mozgásképességűek is részt vehessenek a választáson. Aztán a közösségi kód vagy törvény, ez régiós szinten fog működni. Ez egy nagyon fontos vita a parlamentben most, hogy milyen kompetenciákat kapjanak a régiók. A területi közszolgáltatások működése erre is utaltak, erről is folyik most a vita. Két fő kihívás a decentralizáció előtt az emberi erőforrás és a pénzügyi erőforrás a régiókban. Még mindig alacsony a száma a képzett személyeknek, vidéken és finanszírozási problémák is vannak, és ezt a két kívást kell megoldani azért, hogy a decentralizációs folyamat sikeres legyen. Félelmetes lehet a decentralizáció sokak számára, mert mi hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy a, hatalom központi. Úgyhogy korábban ugye több éves folyamatokat terveztek, tudom, hogy több európai országban is folyik a vita, belga barátaink is mondják, hogy folyamatosan megy a vita még 20 év elteltével is a decentralizációról, úgyhogy tudjuk, hogy ez folyamatos lesz. Aztán néhány gyors válasz, oliva, olaj. Mi úgy gondoljuk, hogy mi egy plusz kvótát kértünk az Európai Uniótól, mert ez egy fontos termék Tunézia számára. Az az igazság, hogy mi nem mm, adok-veszek kérdésnek tekintjük ezt. Ez egy kérés európai partnerünkhöz, és tudnak majd erről dönteni. verzia asszony a történeti, történelmi jelentőségi hozzászólását szorúszóra ismeri mindenki Tunéziában. nehéz ez a demokratikus átalakulás most. A fontos a közfinanszírozás kérdése, és nyomás alatt állunk, főleg a forradalmat követően az egymás követő kormányoknak sok embert kellett fölvenniük a közszolgáltatásokra, most pedig már muszáj egy kicsit könnyíteni ezt a rendszert, és természetesen itt vannak félelmek is, bizonyos szervezetek részéről. A civil társadalommal fontos párbeszédet folytatunk, azért, hogy elmondjuk, hogy ez egy lehetőség Tunézia számára, hogyha jól kezeljük a szimetriát, az progresszivitást, megvalósítjuk két aszimetrikus terület tekintetében mi továbbra is teljesítjük a vállalásainkat, a tehát a szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében. 2500 európai cég működik már Tunéziában, úgyhogy Európa rendkívül fontos partner, tehát a szabadkereskedelmi egyezmény, ez a normál útja az együttműködésnek az Európai Unióval. Aztán voltak egyéb kérdések is. Az igazság és méltóság törvénye ez nem az átmeneti igazságszolgáltatáshoz kapcsolódik, nem ez az egyetlen eszköz, ami azt biztosítja. Ez egy döntés. A népet képviselő közgyűlés parlamentben a képviselők erről tavaly május 31-én döntöttek. A, úgy ítélték meg a képviselők, hogy ez a törvény, ez május, május 31-ig kell, hogy érvényes legyen. Tehát ez a, nem azt jelenti, hogy az átmenet igazságszolgáltatása ezzel leáll. A képviselők azért szavaztak így, mert úgy gondolták, hogy ez a törvény a fő feladatát már teljesítette, ez az átmeneti igazságszolgáltatás. Most a forradalmat követően ugye több folyamat indult el, kártérítés, közfunkciók, stb. Ma pedig már egy olyan eszköz kell, hogy találjunk, ami lehetővé teszi a megbékélést a tunéziek számára a múlttal. És a már elkezdett folyamat az az ajánlások, ezeket az információkat az igazságszolgáltatása megkapta azért, hogy kezelni tudja az összes ilyen témát turizmus a három terrorista támadása érte 2015-ben Tunéziát, ahogy mondtam, és ahogy tudják, a, ez megváltozott a turizmus felállása. Most már elsősorban Algériából, Libiából, szomszédos országokból érkeznek. Több mint két és fél millió algériai érkezik évről évre Tunéziába és a biztonsági korlátozások néhány hónappal ezelőtti feladását követően több európai ország részéről most már több európai turista érkezik. 2017-ben 7 millió turista érkezett, ebből 3 millió líbiai, algériai, 2 millió európai. Ez egy fontos visszatérés, főleg franciák, németek, olaszok érkeznek. Úgy gondolom, hogy 2018-ra is kedvező lesz a turizmus alakulása. Fontos így az európaiak visszatérése és ez ugye természetesen biztonsági kérdésekhez kapcsolódik. Illegális bevándorlás az, ami ebben az évben történt a libiai helyzete kapcsolatban is, emiatt egy anormális migráns nyomás alá került Tunézia. Ezt persze megpróbáljuk korlátozni. A mobilitási együttműködés területén abszolút nyíltak vagyunk a visszafogadás témájában, a kótanyitások témájában. Úgy gondolom, hogy összességben a tunéziai migráció az jól integrálódik az általános migrációs képbe. Van egy minősített migráció, az Európában szinte mindenhol jelen van. Aztán nézem még, hogy több kérdés. A szén kérdése nem tudok választani. ez túl bonyolult számomra. Aztán a, a kínzások, az európai országokban is vannak ilyen esetek, aztán közigazgatási, igazságszolgáltatási kivizsgálás minden esetben, amikor ilyen jelzést kapnak, akkor a rendőröket megbüntették, sokszor börtönbe kerültek, az átalakulás egy, ahogy mondtam, eh, diktatórikus országról egy demokratikus országra, ez egy tanulási folyamat. És a tanulási folyamat a rendőri intézmények rész szintjén is meg kell, hogy működjön. Sok új kihívás van, a terrorizmus elleni harc, az extrémizmus, terrorizmus új formái, amiket ma látunk, a támadások, terrorista támadások, nagyon oda kell ezekre figyelnünk, és a törvények tiszteletben tartásával és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell, hogy mindez működjön. Aztán még egyszer szeretném mondani, hogy a változás Tunéziában egy radikális változás. Sok ö, európai ország élt át hasonló tapasztalatot, például Spanyolország is, is ez elmondható. Ugye mi nálunk még csak 7 év telt el a forradalomtól, ezért mi ezt a fiatal, fiatal demokráciát megvédtük. A kihívás előttünk gazdasági, ahogy mondtam, sajnos is itt biztonsági problémák is felmerültek. Tunézia nagyon sokat fektetett be a biztonsági kérdések megoldásába. A katonai kiadások korábban nem voltak jelentősek, hiszen jó kapcsolatunk volt a szomszédokkal, de most az új fenyegetés, a terrorista fenyegetés, a, és ez ugye egy új támadás Tunéziával szemben, pontosan azért, mert egy új demokrácia, itt jelentős változás volt. A, várjuk természetesen a támogatást az új demokrácia érdekében az Európai Unió részéről. Ez nem csak gazdasági kihívás, geopolitikai kihívás, stratégiai kihívás is. Ez nem egy olyan ország, ahol csak gazdasági problémák vannak. Ez egy olyan ország, amely ugyanazokat az értékeket védi, mint önök itt Európával. Azok a a fiatalok, akik a demokráciát vezették, azért tették ezt meg, hogy demokratikus légkörben élhessenek, szabadon élhessenek, és ugyanakkor nálunk a civil társadalom aktív, az oktatási képzési szint magas, a nők szabadok, egyenjogúság létezik a nők és a férfiak között, fizetés szempontjából, és persze vannak még lehetőségünk a jobbításra, a nők ellen elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozóan most fogadtunk el egy fontos törvényt. Sok kívás áll előttünk, fontos ez az időszak, mi úgy gondoljuk, hogy legfontosabb szövetségünk az Európai Unió, és Tunézia mellé kell, hogy álljon ebben a nehéz időszakban. Tudom, hogy az idő korlátozott. Mr. Shade, thank you. Köszönöm szépen. Ez olyan volt, mint a tunézé parlamentben a második rész, kemény kérdések voltak, és részletesen válaszolt. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy az AFED bizottság delegációja azt tervezi, hogy Tunéziába és Algériába utazik július 16 és 20-a között, de még nem kaptuk meg a végleges visszaigazolást, hogy a véleménycserét, az eszmecserét folytathatjuk, amennyiben alkalom nyílik erre. Reméljük, hogy ma délután, amikor találkozik Tajani úrral, ez kellemes eszmecserét hoz, aztán Luxemburgba és Hollandiába utazik két tárgyalásokra. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, hogy időt szánt ránk, hogy megvitassunk témákat. Ön is észrevette ez az ország, az ön hazája számukra rendkívül fontos. Köszönjük szépen azt a kiváló munkát, amit Brüsszelben az ön nagykövete végez. Nagy öröm számunkra, hogy együttműködhetünk vele. Köszönjük szépen! Egy, kettő, három hallatok a magyaron, akkor jó, akkor minden. Colleagues. Kedves kollégák, egy kis késésben vagyunk akkor rátérünk a 16-os napirendi pontunkra a napirenden, és szeretném üdvözölni eh, Nizar Kaira Alakak urat, aki Irak külügyminisztere, üdvözlöm őt itt a külügyi szabizottságban, és azt, hogy itt üdvözölhetjük. Kairalak úr, ön pont időben látogat el ide, Tegnap beszéltünk először a együttműködés és partnerségi megalapodásról az EU, illetve az ön hazája Irak között. Bizonyára tudja, az Európai Parlamentnek zöld utat kell adnia, mielőtt még valóban életbe léphetne ez a megalapodás. Tegnap már hallottunk néhány dolgot, ennek előre dolgok az ön hazájában. Két hónappal ezelőtt volt egy konferencia Irak újraépítéséről, és május 12-én lesznek a választások. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogyan látja ön az utat előre a hazájában. Az elmúlt két évben az iraki kormány megpróbált eh, kiegyensúlyozó erőként felépni a a régióban, ami nagyon nagy kihívás. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen politikai prioritásaik vannak, mégpedig a régiós kontextusban. Azt javaslom, miniszter úr, hogy megadom önnek a szót 5-10 percre, aztán meg lesz időnk arra, hogy eszmét cseréljünk ismételten. Üdvözöljük Önt, Öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy találkozhatok Önökkel itt Brüsszelben. Igazából az EU és Irak közötti kapcsolat az egyik prioritásunk a külpolitika tekintetében hoztávú kapcsolatot törekszünk. Az Európai Unió a legfontosabb régió, amely segít Irakban abban, hogy átalakuljunk egy demokratikus állammá. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy ez a hosszú távú kapcsolat sikeres legyen. Irakban az elmúlt évben voltak sikereink, a nemzetközi koalícióval a partneri kapcsolatunk a Daesh eszemre felépés kapcsán az ENSZ logisztikai szakértőket, katonai szakértőket kaptunk. Ennek köszönhetően sikeresek voltunk. Most a Nemzetközi Koalícióval együtt megpróbáljuk leküzdeni a terroristák gyökereit, a terrorizmus gyökerét a közel-keleten. A krízis ahhoz fog vezetni, hogy még hogy Szíriában, Jemenben eh, még több eh, gond fog felmerülni, és úgy gondoljuk, hogy a mi helyzetünk talán egyfajta stabilitást eredményezhet a régióban. Ezért kívánunk egyfajta ö, mérsékelt együttműködést létrehozni a régióban. Szeretnénk jó kapcsolatokat ápolni szomszédainkkal és a más arab országokkal a, a régióban. Nagyon nehéz ez, ez egy igazi kihívás, de eltökéltek vagyunk, hogy pozitív módon járuljunk hozzá a régió helyzetéhez. Szeretnénk biztosítani azt, hogy azon erők részei vagyunk, amelyek elutasítják az ilyenfajta válságot. A Szaudarábiával jó a kapcsolatunk, Iránnal, Törökországgal, és annak ellenére, hogy óriási kihívások vannak, és annak ellenére, hogy óriási eh, ellentéteink vannak. Szeretnénk békésen megoldani mindezt eh, a szomszédainkkal, de úgy véljük, hogy a következő évek a régióban nehezek lesznek, nem csak Irak számára, hanem a régió és Európa számára is. Pontosan ezért együtt kívánunk működni az európai országokkal, az Európai Unióval. Ez segíthet nekünk, ugyanis mi egy újfajta koncepciót szeretnénk látni a kapcsolataink terén, és ez pedig az együttműködés lenne, együttműködés a környezetvédelem, a vízforrások, a kereskedelem és befektetés területén, és szeretnénk, hogyha a régióbeli szomszédok is részt vennének az iraki újjáépítésben. Úgy gondoljuk, hogy az újjáépítés nem csak a káros területek számára fontos, hanem az egész Irak számára óriási lehetőségek vannak itt. Az iraki kormány felelőssége az, hogy új felteleket hozzon létre az üzleti élet számára, és bevonza a külföldi cégeket. Ez sem lesz egyszerű, főként akkor, hogyha a struktúrális problémákról beszélünk, amelyekhez idő kell, de nagyon sok folyamat van és döntés, amit meghozhat az iraki kormány ahhoz, hogy megfelelő üzleti környezet jöjjön létre. Úgy véljük, hogy Európa segíthet Iraknak és más szomszédos országoknak abban, hogy egy fontos terület legyünk. Úgy gondolom, hogy látni kell az európai szaknak a, az iraki biztonsági helyzet javulását. Hiszek abban, hogy az újfajta helyzet egyfajta mintás fog jelenteni a vallási megosztottság szempontjából. A választások egy újfajta jel lesz, ugyanis vannak olyan politikai erők, amelyek hajlottak az ilyenfajta megosztásra, Bizonyára lesznek majd nemzeti elemek is az iraki politikában, lehet, hogy nem most ezen az általános választásokon, de bizonyára a jövőben ez előfordulhat. Az átállás a demokrácia irányába ez valós. Egy békés átmenetről beszélünk. Ez a fajta átállás nem látható más arab országban maga a választás, a választás kultúrája nagyon fontos. Valóban igazi verseny folyik tehát az általános választáson. Persze kell az Európai Unió támogatása és a jogállamiságról is beszélhetünk, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani azután, hogy nem csak a belső, hanem más tervezett szervezetekkel szemben is fel kell lépnünk 2003 óta. A célunk az az, hogy egy olyan fajta partnerségre térjünk rá, amelyel a NATO és a nemzeti koalíció segítségével sokkal inkább támogatást nyújthatunk a, a nemzeti um, katonai szerveknek. A kapacitás kiépítése az Európai Unió segítségével az elmúlt évtizedekben is fontos volt. Úgy gondoljuk, hogy a kapacitás kiépítése és a képzés az, amire Iraknak az EU-tól szüksége van, főként az emberi jogok tekintetében és más kritikus témák tekintetében a politikai átállás szempontjából. Nagyra értékeljük azt, hogy az Európai Unió támogatja Irak egységességét. Úgy gondoljuk, hogy nagy kihívás áll előttünk, nem csak az új építési folyamatban, hanem a helyi kormányzati képviseletben is. A federális kormány célja az az, hogy inkluzív módon reprezentálja teljes vallási és politikai kisebbségeket. Ezért próbáltuk késleltetni a helyi választásokat, a helyi választásokat a következő évig annak érdekében, hogy sikerüljön itt megoldani ezekben a tartományokban a e, gondokat. Ezek a választások lehetőséget kívánnak az ellenzék számára is. E, ők korábban ellenezték az egész politikai folyamatot és, az, és a, az alkotmányt is. Most azonban már ők is részesei ennek az egész folyamatnak, ennek nagyon örülünk, de igazából a legnagyobb siker a kormány számára az, hogy a otthonukból elüldözötteket sikerült visszatelepíteni. Ez siker nem csak a kormány számára, hanem mindenki számára, aki ebben támogatta. Gondolok itt az ENSZ-re, az ENSZ külön ügynökségeire, az Európai Unióra és más eh, nem kormányzati szervezetekre. Úgy gondoljuk, hogy nagy kihívás van itt, de legalább egyértelmű az irány a közeljövő számára, és reméljük, hogy az átállás a demokrácia irányába a helyes irány. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, miniszter úr, a rövid, igen pontos bevezetőt. Most jut idő a vitára. Azt javasolnám, a kollégák szólnak hozzá, és akkor lehetőséget adok önnek a válaszra. Arnaud a néppárt nevében. Köszönöm. Köszönöm miniszter úr a prezentációt. Irak a stabilizációs fázist éli most, ami rendkívül fontos, és remélhetőleg kevésbé lesz kaotikus az ország, mint az elmúlt években. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Uniónak fontos itt a szerepe. Üdvözlöm az ön felhívását és meghívását. Fontos, hogy a helyszínen is jelen lehessünk, több próbálkozás volt a múltban, és a mi intézményünknek nem sikerült ezt megszervezni, és ezt sajnálatosnak tartom és ezért fontos, hogy a biztonsági kérdéseken is együtt tudjunk dolgozni, a kormányzási kérdéseken is együtt tudjunk dolgozni. Ahogy ön mondta a beszámolója végén, a fontos a kormányzás az iszlám államtól visszanyert területeken, Fontos, hogy itt az állandóságot, a stabilitást lehessen biztosítani, és el lehessen kerülni, hogy a terrorista csoportok visszatérjenek. Lenne egy kérdésem az Európai Unió szerepe tekintetében. Többször fölmerül számomra az a kérdés, főleg a biztonsági szektorban ön említette, hogy ez az egyik együttműködési, lehetséges együttműködési terület. Elmondta, hogy mit vár az Európai Uniótól. A kérdésem az, hogy pontosan mi is a mi helyünk ebben, másképp fogalmazva. Le, nem arról van szó, hogy ezt a helyet már elfoglalta az Egyesült Államok és Irán, Irán csak hogy két nagy erősen jelenlévő országot említsek Irakban, valóban úgy gondolja, hogy nekünk van helyünk ebben a kérdésben? Amikor ez a két nagy ország már nagyon sok területet elfogal, elfoglal a biztonság témájában. És ha igen, akkor ön szerint pontosan mi lenne az Európai Unió szerepe? Merci, Anno Hogy... Köszönöm szépen, Anno Dajan. Miniszter úr, kíván-e válaszolni? Köszönöm szépen, nagyra becsülöm az ön kérdését. Nagyon fontos az ön kérdés, az egyik dolog, ami miatt aggódik a kormány, hogyan tudunk olyan feltételeket teremteni, körülményeket teremteni, hogy érdemes lenne élni, munkahelyek, stb. Tehát a felszabadított területekről van szó, hogy lehetőséget kínáljunk az embereknek, például a foglalkoztatás útján, hogy cégeket vonzanak oda, és beruházásokra kerüljön sor, és hogyha beruházásokról beszélünk már, e, a tényleges koncepció, a rekonstrukció, az újjáépítés esetében az iraki kormány számára ez meg nagyon a stabilizáció útján komoly ö, erőfeszítést igényel, hogy alapvető szolgáltatásokat helyreállítsunk ezeken a területeken, de külföldi cégek számára mondjuk, hogy a kórházakat, utakat építünk, iskolákat, közintézmények építése, ez egy rendkívül fontos dolog. Én hiszek az Európai Unió szerepében. Ez egy kritikus dolog számunkra. Nincs másik ország, még az Egyesült Államok sem, amelyik ennyit kínálna, hogyha kapacitásról, képítésről beszélünk, oktatásról beszélünk itt. Ezekben a folyamatokban nagyon részt vesz az Európai Unió az emberi jogok témájában, például, hogy a jogállamiságot ösztönzik tanácsadás útján a kormány mellett ez egy fontos támogatás, mert én hiszek abban, hogy az Európai Unió teljesítménye a támogatásokat segítés területén a politikai átmenet során teljesen világos a történelemben. Úgy gondolom, hogy más országok nem tudnak ilyen szerepet játszani, Nemrégben az Európai Unió egy csapatot, egy tímet küldött, amely a biztonsági reformban segít a vonatkozik ez a katonaságra és egyéb biztonsági szervezetekre, védelmi szervezetekre, taktikai, stratégiai területen adnak tanácsokat, és most dolgoznak éppen kint nálunk, és most alakítják ki a kapcsolataikat a biztonsági szervekkel. Bír, hiszek egyébként a képzésben, oktatásban, a bíróságok területén is, mert ez egy lehetőséget kínál a bíráknak, hogy a jogállamot átültessék a gyakorlatban, mert ez egy kritikus kérdés Irak számára. Úgy gondolom, hogy Iraknak szerep, vagy az Európai Uniónak szerep, szerep juthat az Irakban, és ez kritikus fontosságú számunkra. Már most is dolgozunk ezeken a kapcsolatokon. Amiben mi hiszünk, az az együttműködés koncepciója. Ez egy újfajta koncepció, el kell, hogy mondjam mert amit láttunk, az a verseny mindenütt, minden ország a regionális szerepét kívánja hangsúlyozni, de rossz eszközöket alkalmazva nem a gazdaságban, vagy a kereskedelem, vagy beruházásban versenyeznek, nem pozitív módon alkalmazzák az erőforrásokat, és meggyőződésem, hogy éppen ebben tud segíteni az Európai Unió. Éppen tegnap volt egy vita erről országokat hívunk meg a környezetvédelemben, az erőforrás gazdálkodásban, a segítségnyújtásra, az energiaterületen. Ez nem politikai kérdés valójában, de bizonyos érzékenységet kívánunk kialakítani, hogy az leszek Irak, Irán és Szaudarabia közötti vallási viták miatt, hogy, vagy Törökország, vagy Katar esetében is mindenki befolyást akar gyakorolni ránk. Biztosítani kellene, hogy a térség válságát békés úton oldják meg. Nem akarunk eszkalációt, mint Szíriában vagy Jemenben. Ez nem vezet sehova, ez az erőszak Látjuk hat éve Szíriában az erőszakot. Nincsen politikai megoldás, de enélkül nem tudunk elérni semmit. Meggyőződésünk, hogy Európának aktív szerepet kell vállalni az ilyen jellegű válság megoldásban a régióban. Egyszerűen azért, mert láttuk a radikálisokat, a terroristákat, a menekülteket. Nincs az olyan messze Európától az Egyesült Államok messze van a térségtől, de Európa nagyon közel van ezen országokhoz, és Európa érdeke az, hogy támogassa Irakot, Tunéziát és más országokat is, éppen azokat az országokat, amelyek a politikai átmenetet kísérlik meg, megvalósítani. Számos eszköz van Irak támogatására, és már láttuk ezt a támogatást, és ezt szeretnénk folytatni és eh, határozottan, eh, elkötelezetten kívánjuk az átalakítást véghez vinni. Köszönöm, miniszter úr! Kedves kollégák, további kérdés van-e az önök részéről? Úgy látom, nincs ilyen. Ő eh, miniszter úr kívánja kiegészíteni az eddigieket. Köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom abban, hogy delegációk érkeznek, és bármikor szívesen látjuk Önöket. Köszönöm szépen, miniszter úr! Csak azt tudom ígérni, hogy az AFED bizottság tervezi az iraki látogatását valamikor az év második felében, mondjuk decemberben azért itt biztonsági ellenőrzések, stb. szükségesek, de a célunk az adott, és nagy örömmel várjuk, hogy találkozzunk önnel és másokkal. Nagyon érdeklődünk a újjáépítés támogatása iránt is az önország esetében, és támogatást kap tőlünk a feladatok megoldásában, amiről ma délőtt beszélt. Reméljük decemberben utazunk, hogyha nincs további kommentár. Először is köszönöm szépen miniszter úrnak, hogy eljött a mai napon. Ezzel lezárom az ülést. Délután pedig fél háromkor kezdünk. Az EU-Kína kapcsolatok workshopon. Köszönöm. For this Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.